Wir setzen die Folytatjuk a szavazást. Először is a pakisztáni istenkáromlással kapcsolatos törvényekkel kapcsolatos hat frakció által benyújtott indítványt. Első rész, ellenem tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Így az egészről szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A szerbiai ö, háborús bűnökkel vádolt sesei kapcsolatban szavazunk. Ki támogatja az első módosítót, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor záró szavazást is tarthatunk. Pontosabban már át is térünk az iraki kérdésre. Hat frakció nyújtotta be a nők elleni erőszakkal kapcsolatos hatos módosított első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész népszerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha már abgestimmt? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötödik rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elfogadtuk. Hatodik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító, név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk kis többséggel. Egyes módosítók mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk, az I preambulum bekezdéssel kapcsolatban géppel, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Angenommen. Die Entschließung als Ganzes wie ab. Az egészről szavazunk, az egész szövegről ki támogatja, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Most egy delegált bizottsági rendelettel kapcsolatban szavazunk, a közigazgatási kiadásokkal kapcsolatban, és az egységes ö, kezeléssel kapcsolatban megnyitom a szavazást, amely név szerinti ha mindenki szavazott. Die Abstimmung ist geschlossen. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalás a kohéziós politika állással kapcsolatban. Közös módosít, vagy közös állásfoglalása hét frakciónak. Megnyitom a népszerinti szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom azt. elfogadtuk. Állásfoglalás a bizottság ö, hatástanulmányainak iránymutatásairól ki támogatja, ki van ellene. Elutasítottuk. Kettes bekezdés két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene ellenőriznünk kell. Második részről géppel is szavazunk. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást a tízesről. Elutasítva. 11-es, ugyancsak név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom a szavazást. A 11-est elutasítottuk. Egy szóbeli módosítót akarnak állítólag a 11-essel kapcsolatban benyújtani. Parancsoljon, Gyerecske úr. Mikrofon. Kérem, mikrofonba beszéljem. Egy szóbeli módosítóm lenne az ALDE nevében, amelyet négy másik frakció is támogat, és Piper úr kezdeményezésére teszem ezt. A 11-es bekezdéssel kapcsolatban el kell, hogy mondjuk, hogy a jelenlegi szöveg azt ajánlja, javasolja, hogy a parlamenti javaslatot a bizottság ne fogadja el, ha csak nem lesz pozitív a hatástanulmány eredménye. Szerintem a bizottságnak nem írhatjuk elő feltételesen, hogy mit csináljon, ha. Egy független hatástanulmányt készítő szervezet ajánlásától nem tehetünk ilyesmit függővé. Tehát azt javaslom, hogy reiterate the view legyen a szöveg, és aztán úgy fog, folytassuk, hogy csak akkor fogadja el a bizottság ezt a javaslatot, hogy ha a hatástanulmányt végző szervezet is azt jóvá hagyta. Köszönjük. Van-e ellenvetés, akkor szavazunk a szóbeliről, mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor le zárom azt. Elutasítottuk nagy többséggel. 17-es bekezdés eredeti szövegéről két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadunk, második részről névvel szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elfogadtuk. Egyes mellette, népszer, szerint szavazunk, nincs mellette, hanem gép van. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os, ugyancsak szavazógéppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva. 20-as bekezdés eredeti szövegéről szavazunk, ismét név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, ugyancsak elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a hetesről. Lezárom azt. Elutasítottuk. 8-asról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elutasítva. Most az egész szövegről szavazunk, a módosított verzióról megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogad. Most pedig következik a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény 25. évfordulójáról egy indítvány, hét frakció nyújtotta be. Kettes, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes bekezdés, két részben első rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tízes név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös név szerint szavazunk, megvizsgáljuk, a négyest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös név szerint megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 19-es bekezdés eredeti szöveg első része mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es bekezdés eredeti rész első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész név szerint, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es bekezdés első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom. Elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36-os bekezdés, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. F preambulum megkezdés első része, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás. Sajnálom, nagyon sok a tartózkodás, úgyhogy nem tudom megítélni, elektronikusan ellenőrizünk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Q preambulum megkezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, el, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, most pedig a az állásfoglalás egészéről mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Következik az egységes digitális piacra vonatkozó állásfoglalásra irányuló indítvány. Két ö, frakció terjesztett elő, hetes mellette, ellene. Még egyszer mellette kiszavaz, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk 26-os mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítva. 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 4-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 8-as név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5-ös. 67-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es név szerint szavazunk, megint megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük inkább, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 85-ös név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Most pedig, ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 60-as név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 61-es, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 62-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 65-ös név szerint szavazunk. Megint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 17-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. elutasítva. 81-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 82, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 83 mellette ellene, kitartózkodik, elutasítva. 69-es, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 10-es eredeti szöveg, két részben, az első rész, ellenőrizzük a 69-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. Tízes bekezdés első része mellett kiszavaz, kiszavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadva a második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, Még egyszer, kiszavaz mellette, kiszavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, Lezárom. Elfogadtuk. 18-as, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 68-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 84-es, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 13-as bekezdés eredeti szöveg mellette kiszavaz. Ellene. kitartozkodik Elutasítva. 14-es, két részben, első rész, mellett kiszavaz, ellene, kitartozkodik elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Géphárt asszony, parancsoljon. Mikrofont kérünk. Elnök úr, elnézést kérek, de a mi szavazó listánkba egy hiba csúszott, itt ellen, ellene szavaztunk, de mellette akartunk szavazni. Természetesen támogatjuk, hogy a fogyatékkal élők számára a lehető legjobb körülményeket teremtsük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gephardt kolléga. 19-es, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, géphárpasszony, hasznos volt, elfogadtuk. 72-es, mellette kiszavaz, ellene. Kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 32-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, Lezárom. Elutasítottuk. 73-as mellette kiszavaz. Ellene. Ki elutasítva. 74-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 76 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 77-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 78-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 80 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 60 Ellenőrizzük a 20-as módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 63 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, inkább megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es mellette, ellene. Kérem egyértelműben, kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük inkább, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46. 45-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 51-es mellette, ellene, ellenőrizzük, az szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 57 mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. Ellenőrizzük az 57-est. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as. A szavazást megnyitom. Kiszavaz mellette. mell ellene. Még egyszer mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Megint valószínűleg ugyanez lesz az arány, ugyanez a többség. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 25-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadtuk, úgyhogy akkor ezt nem jól láttuk. Az egész állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az utolsó állásfoglalás indítvány, a gyermekek alultápláltsága fejlődő országokban a címe. Tízes, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas, név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes mellette. Ellene. Elnézést, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes, mellette kiszavaz. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. 26-os bekezdés részenként első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az állásfoglalási indítvány módosított formájáról szavazunk a név szerint. Megnyitom a szavazást. Kérem, hagyják bent a szavazókártyákat, amíg lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ich möchte alle sehr herzlich bitten. Mindenkit kérek, hogy csendben és gyorsan hagyja el a termet, aki nem kíván itt maradni, vagy másokkal kíván beszélgetni. Ezt kívül ejtsék meg, mert következnek a szavazatmagyarázatok. Nagyon rövid szünetet tartunk, de folytatjuk azonnal. liebe Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll... Kedves kollégák, a tegnap ülés jegyzőkönyve elérhető, van-e azzal kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Nincs. Wir kommen nun zu den Erklärungen. Akkor a szavazatmagyarázatokra térünk rá.